mivel egy rövid bejelenteni valóm lenne. Hölgyeim és uraim, ezekben a percekben élesedik a helyzet Algériában, mégpedig drámai módon az algériai hadsereg egy Ain Aminasa nevű fegyveres iszlamista ö, csoport ö, tot támadott meg, amely európai ö, ö, foglyokat ö, ö, fo, ejtett fogjul. Egy brit állampolgár meghalt az akció során. Beszéltem az Európai Parlament nevében a családdal és a brit hatóságokkal is. Ezen kívül szeretném szolidaritásunkat kifejezni az Algériai, Algériában fogvatartott foglyokkal, és azon felszólítjuk a fogvatartókat arra, hogy azon engedje el a túszokat. A, a dzsihadisták fenyegetettséget jelentenek nem csak erre a régióra nézve, hanem az e, egész Európai Unióra nézve is és az egész régióban uralkodó békét fenyegetik. Az Európai Parlament nevében remélem, hogy békés kimenetelű lesz ez a konfliktus, és hogy több halálos áldozatot nem fog követelni. A